emberi ülés jegyzőkönyvének fordítása nincs kész, úgyhogy jövő alkalommal fogadjuk el ezt a jegyzőkönyvet. Van néhány bejelentésem. Peti és Libe a Frontexről szóló ombudsmani jelentésen dolgozik az 55-ös szabály keretében. Ez november 10-én lesz ezzel egy, ezzel kapcsolatban egy ülés. Keller és Metzola asszonyok a társraportőrök, ez egy libeülés lesz. November 11-én délben lesz a módosítók határideje, ezeket csak angolul lehet beadni. November 12, Libe és Peti áttekinti a módosítókat a Peti ülésén, és november 16-án Libe és Peti közös ülést tart, ahol szavazunk. Aztán Peti Juri együttműködés a határon átnyúló adoptálásokat illetően december 1-én 9 12.30-ig a programot később adjuk ki. További bejelentések. Oh, anything. Okay. Now I have some very recent news. A hírek a koordinátori ülésről. Néhány döntést hoztunk a novemberi rendünket, illetően történt néhány módosító, felgyorsított eljárás a Libepeti jelentésre, az ombudsmani Frontex jelentésre. A módosítókat csak angolul lehet beadni, a felgyorsított eljárást alkalmazzuk. Aztán a 1156-os kérvény a decemberén ülésünkön jelenik meg a gyermek elhelyezésről. Novemberben lesz szó a farkas állományról, a petícióról. Aztán a vitatott ajánlásokat illetően én ajánlottam egy eljárást. Katalán függetlenséggel kapcsolatban 10, pozí- 10 petícióról szavaztunk és mind a tízről azt szavaztuk meg, hogy nem fogadjuk el őket, mint petíciót. os petíció továbbra is nyitva marad. 13 as A máltai diszkriminációs ügyről. levelet küldünk a bizottságnak, és tájékoztatjuk a máltai hatóságokat. 22.14 Görögországnak adott adandó német jóvátétel, háborús jóvátétel. Elfogadhatónak minősítettük a petíciót, de úgy döntöttünk, hogy elküldjük a bizottsághoz ezt a petíciót, és tájékoztatást küldtünk a német és a görög hatóságoknak. A 0927-es petíciót elhalasztottuk a következő koordinátor ülésre. A Egyesült Királyság belé tényfeltáró misszióról beszéltünk. Egyébként nem sokára lesz, néhány héten belül. És lesz egy részletes program majd a részvők számára. Erről és más dolgokról is majd olvashatnak, de most szavazzunk. Mindenki helyezze be a szavazókártyáját a gépekbe. And we are voting on the opinion on the situation in the Mediterranean. A földközi tengeri régió helyzete és holisztikus EU-s megközelítés migrációügyben. Első kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Néhány tartózkodást elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonkilences módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 82-es módosító mellett. Ellen, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett. Ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 43 mellett. Ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 44 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 46 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 55 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, elfogadtuk 56 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás fogadtuk. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. A 11-es kompromisszumra. Lezárom. Elfogadtuk. Kilencvenes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 91-es két részben, első rész mellett. Against. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 93-as két részben, első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Második része mellett ellen tartózkodás elfogadt, elutasítottuk. 94 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 96 mellett elnézést, két része van, 96 első rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Második része okafogyott. 97 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 98 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 99 két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen szavazkodás, elutasítottuk. És a végső szavazás, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. And it's closed. És lezárom a szavazást. És Három tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok a raportőrnek. Sajnálom, de most el kell érnem a repülőmet Svédországba, és Roberto Metzola megígérte, hogy ő fog elnökön, de nincs itt, úgyhogy... Hát, most nem tudom, hogy csinálok, mert megígérte. Ö de szívesen elmegyek, mert csendes ülés lesz. Hát jön. egy kreatív szünet. És mindenkivel találkozunk jövő héten. Hello everybody. Let's move to the next item. I... Jó napot kívánok, akkor menjünk tovább, haladjunk tovább. Éves jelentés eh, a Petíciós Bizottság eh, éves tevékenységéről. Geringer asszony az előadónk, aki itt is van, és eh, meg is adom a szót neki, és utána pedig az árnyék előadóknak Geringer asszony öné a szó. Johnson. Założenia ogólne raportu prezentowałam już Państwu na poprzednim posiedzeniu, nawet dosyć. Az előző ülésünkön a jelentésemről már eh, beszámoltam, hogy hogyan fogok hozzáállni. Most már a vázlat is kész van, amit lehet olvasni és lehet kommentálni, módosítókat benyújtani. Tehát ez az éves jelentés a Petíciós Bizottság 2014-es tevékenységéről. Összesen 2714 petíciót kaptunk, ami 6%-os csökkenés 2013-hoz képest, amikor 2891 petíciót kaptunk. A petíció nagyon fontos információforrás számunkra, és ez az európai jog alkalmazásának, illetve az éppen nem alkalmazásának megsértésének egyik indikátora, ami nekünk társjogalkotóként egy fontos információ, mert ugye amikor jogszabályt elfogadunk, azt szeretnénk, hogy a jogszabályok a polgárok érdekeit szolgálják, és azokat tartsák be. Mm, aż 127 petycjonariuszy brało udział w debatach, przedstawiali 127 petíció író járt is nálunk, ugyanakkor tényfeltáró küldetésünk nem volt 2014-ben. 2014 ugye egy különleges év volt abból a szempontból, hogy választások voltak, éppen ezért missziót nem szerveztünk. A polgárok maguk egyébként ezeket a tényfeltáró látogatásokat hasznosnak tartják, amit nem szeretnek, az az, hogy nem tudják bemutatni a e, saját véleményüket, petíciójukat, a helyi hatóságok nem figyelnek rájuk, vagy elhajtják őket, tehát e, ez a fajta támogatás az Európai Parlament részéről e, igen nagy megbecsülésnek örvend. Nagyon gyakran a petíció, a panaszosok az Európai Bizottsághoz is elküldik a panaszokat, és ezeknek eh, harmada az eh, tagállami eh, jogsértéssel foglalkozik. Ugyanazok a témák jönnek föl évről évre, hulladékkezelés, környezetvédelem, környezetvédelmi politika, olajfúrás, illetve egyéb bányászati tevékenységek, az emberek szabad mozgása, különböző típusú diszkriminációk, és eh, vízgazdálkodás, ezek a főbb események, illetve főbb témák, évek óta ezek. Eh, tavaly az európai polgári kezdeményezésre is koncentráltunk, egy eh, sor meghallgatást tartottunk, és kezdeményezést is tettünk. A kezdeményezések közül az első a vízhez való hozzáférés hamarosan a bizottság egyik jogszabály javaslatában is megjelenik. Fontos a nemzeti és helyi hatóságokkal való kommunikáció az EU szabályok végrehajtásáról. Említettem, hogy közvetlenül tudunk találkozni így a polgárokkal, vagy mi látogatjuk meg őket, vagy ők jönnek ide, felkeressük az európai önkormányzatokat is. A parlamentnek, a mi bizottságunkon keresztül gyakorlatiasabb üléseket kellene tartania, és összevonni a hasonló petíciókat, panaszokat. Vinyet. E, szczególnie artykułu 51. Az alapvető jogok kartájának és azon belül is aznak 51. cikkének érvényesülése egy másik nagy téma. Minden tagállamra ez nem vonatkozik, de azok a tagállamok, amelyek a kartát magukénak vallják, az Európai Bizottság szokta alkalmazni az 51-es cikket, és e, e, ez alapján az alapvető jogok területén az Európai Bizottsághoz fordulhat a bizottságunk. A karta egy átfogó joganyag. Az Európai Bizottság máshogy kell, hogy értelmezze az 51-es cikket, mégpedig oly módon, hogy az közelebb kerüljön a polgárokhoz. Krokiem w celu poprawienia komunikacji z obywatelami było otwarcie... Egy e, másik e, dolog, szintén a jobb kommunikáció témakörében, az, hogy egy új elektronikus portált hoztunk létre, a petíciókat le lehet tölteni, petíciókat be lehet nyújtani. És az is látszik a portálon, hogy egy petíciót elfogadhatónak nyilvánítottak-e vagy sem. Szolvit e, rendszer is e, egy jó megoldás, de úgy gondoljuk, hogy a szolvitot az Európai Bizottságnak meg kell erősíteni, a polgáraink is ezt várják. Az Európai e, Jó, hagyományosan jó az együttműködésünk az Európai Ombudsmannal. Ezzel is, illetve az előzővel is, vagy O'Reilly-val, a jelenlegivel, érdekes megnézni a statisztikákat, mert a statisztikák voltak a forrásai a jelentésemnek. Megalapozottan mondható, hogy a polgárok nagyon akarják a jogaikat alkalmazni. Minden nyelven rendelkezésre áll ez a jelentés, tehát akár ezt is lehet a polgárok felé közvetíteni, és szerintem büszkék lehetünk rá. Thank you very much. I think we can... Köszönöm. Azt gondolom, hogy csatlakozhatunk önhöz, és büszkék lehetünk a munkánkra. Important this committee is. Um, I have multiple requests for the... Tudjuk, hogy mennyire hasznos ez a bizottság az néppárt Thank you very much, Madam Chair. Néppárt részéről bekerül, nincs itt, ha lesz a úr kap most szót. summarize what he said. Actually, he prepared a... Nincs itt Becker úr, készített egy hosszú kis beszédet, amit én inkább csak rövidítve ismertetnék. Örül a jelentésnek, tetszik neki, örül, hogy kiemeljük az új technológiákat, az új technológiai eszközöket, amelyek révén a munkánk közelebb kerül a polgárokhoz, illetve ez pénzt is takarít meg. Annak is örvend, hogy a PETI bizottság fontossága nőttön nő. Együttműködünk egyre inkább a jogalkotási bizottságokkal ebben a házban, és ezt is ki kell hangsúlyoznunk. Nagyon hálás a parlamenti adminisztráció munkájáért, az egységes eljárásokért, a betartott határidőkért, amelyek révén felgyorsul a petíciók tárgyalási rendje, lerövidül az életciklusa. Hozzám is van néhány kedves szava, ezt inkább ki is hagyom, de nekem is um, hálás. Nagyon örülne, hogyha a raportőr egy árnyék előadói ülést kitűzne, és jó lenne leülni, és jó lenne a kompromisszumokat előkészíteni. Becker úrnak tehát ez a vélemény. Um, Köszönöm, Valesza úr, és én magam is akartam emlékeztetni önöket a határidőkre. Október 22-én délig lehet a módosítókat benyújtani, e, a bizottságban pedig december 3-án fogunk tárgyalni erről, és a januári plenárisra szeretnénk ezt benyújtani, de azt még meg kell erősíteni. Köszönöm. Albiol asszony következik, GUE. Gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar eh, Köszönöm. Elnök asszony. Először is én is nagyra értékelem, mondanám, nagyra értékelem a titkárság munkáját nem kevés munka fekszik ebben, de hát nyilván tudjuk, mennyire fontos ez a szakbizottságunk számára. Úgy érezzük, hogy a szakbizottság 2014-es munkáját jól tükrözi mindaz, amit magában foglal ez a tervezet. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy azt jelezni kellene, hogy a tagállami szerveket nagy mértékben be kell vonni a munkánkba. az alapjogi kartát hogyan értelmezi az Európai Bizottság, erre is utal a jelentés. Úgy érezzük, hogy szükséges néhány módosítót benyújtani annak érdekében, hogy hangsúlyozzuk, hogy bizony van még mit javítani a munkánkon. Például hogy a plenáris ülésen hangsúlyosabban jelenjen meg a szakbizottság munkája, hiszen csak a, a, a plenárison a legláthatóbb egy képviselő, és a mi szakbizottságunk fontos, hiszen közvetlenül kapcsolatba kerülünk a panaszokon keresztül magukkal, a polgárokkal. Jó lenne, hogyha hamarabb tudnánk reagálni ezekre a panaszokra, illetve hogyha javítanánk az új webportál segítségével az follow-upon. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság nagyobb mértékben részt venne ebben a munkában. Nem egy tagállamnak van a parlamentjében hasonló petíciós bizottsága, akinek pedig nincs, annak legyen. Ez egy fontos ajánlás lehetne. Itt ugyanis a polgárok diktálnak, az ő ők határozzák meg a napi rendet, ha úgy tetszik, illetve hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy mi tényfeltáró utazásokat tehessünk, hogy alaposan kivizsgáljuk a petíciók tartalmát. Nagyobb mértékben oda kell figyelni az európai polgárságról szóló szabályok érvényesülésére. A meghallgatásunk során is ez a benyomásom alakult ki, Fontos az, hogy a titkárság és az alkalmazottak rendelkezzenek a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy gyorsan, hatékonyan feldolgozzák a beérkező panaszokat. Nagyon sok TTIP ellenes panasz érkezett, illetve a migrációs politikát kritizáló panaszból is bőven akart, ezt érdemes lenne külön megemlíteni. Ezek lennének a megegyezéseink, reméljük a módosítóinkat be tudják majd építeni, és együtt tudunk működni annak érdekében, hogy tovább javítsuk ezt a jelentést. Bár úgy véljük, hogy az eredeti tervezet nagyon jól tükrözi a 2014 során elvégzett munkánkat. Köszönjük, mondja az elnök. Hauken asszonynak adom meg a szót a zöldek nevében. Uh, ja, nem tud itt lenni, ezért a képviselő hölgy álláspontját én fogom elmondani. És hálásak vagyunk, ha ilyen jelentés készül, persze, hogy hasznos. Ugyanakkor nem az öndicséret az, az ebben az esetben is indokolatlan ilyen mértékben, hiszen vannak különösebb, külön, komolyabb problémák. Például a webportál tragédia. Nem működik, az emberek nem tudják használni ezt ki kell mondani. Itt várom beregetjük magunkat, hogy van egy ilyen webportálunk. Az szép, hogy van, csak itt nem működik. Úgyhogy van még ezen mit javítani. Szerintem az önkritika az mindig célra vezető. Ezért is mondom el mindezt. Idillikus, idilli az együttműködésünk az Európai Bizottsággal. Hát ez ügyben nekem kicsit más a véleményem. Persze, nekünk sok petícióval kell foglalkoznunk, de hát eh, nagy komoly munka eh, hárul az Európai Bizottság, és amely ebben a munkában is természetes partnerünk, ezt a jelentés nyelvezetének tükröznie kell. Mi lenne a fő mondandó? Azt hiszem, hogy minthogyha hogyha elvesztenénk a fókusz eh, az, azért az a vád, azzal azért hibáztatjuk a, az európai polgárok, hogy túl sokan nem befogadható, nem hozzánk tartozó ö, petíció. Lehet, hogy velünk van a baj, a mi készülékünkben kellene talán keresni a hibát, hogy miért van az, hogy ennyi olyan téma van, amivel mi nem tudunk foglalkozni. Szerintem ez abszurd, világosabbnak kellene lennünk abban, hogy hogyan tudunk segíteni, tényleg segíteni a polgárokon, hiszen mi csak az a dolgunk, akkor mondjuk azt, hogy a titkárságot kell megerősíteni, több emberre van szükségünk, az erőforrások. Nem az a dolgunk, ugyanis, hogy minél több petícióstól, szab, panaszostól megszabaduljunk, nem, minél több emberen segítsünk. Nem az, néha sikerként könyveljük el, hogyha végre megszabadulhatunk egy petíciótól, hát ez nem járja ez így. Mégiscsak a polgárok érdekeit kellene szem előtt tartani. Éppen ezért a titkárságot kellene megerősíteni annak érdekében, hogy a különböző ügyekkel tényleg érdemben tudjanak foglalkozni, mert tudjuk, hogy elárasztják őket a panaszok. Mit mondhatnék még? You know, when we, we see also that we are still quite unclear. Még mindig nem világos az európai állampolgári kezdeményezés működése, ttip -e ellenes ö, aláírásból is gyűjtöttek egy milliót. Szerintem ez nem egy európai polgári kezdeményezés, mert ez nem egy politikai kérdést érint, ez egy egyszerű tiltakozás, ez inkább egy petíció. Az emberek könnyen úgy érezhetik, hogy mi hogy könnyen csalódhatnak bennünk, ezt jó lenne megelőzni, ne érezzék úgy az emberek, hogy nem veszük őket komolyan. Mi vagyunk ugyanis az egyetlen olyan szakbizottsága ennek a parlamentnek, amely közvetlenül kapcsolatba kerül a választókkal, a sokat emlegetett európai választókkal, ez azért jó lenne, hogyha továbbra is a munkánk terében maradna. Ezek lettek volna a legfontosabb mondani valóim. Persze lesznek majd még konkrét módosító is, de még egyszer mondom, azt hiszem, hogy elég volt a válveregett, egymás válveregetéséből, az öndicséretből. Fontos lenne tényleg, mert sikerként éljük azt meg, hogyha egyre kevesebb petícióval kell foglalkoznunk. Köszönjük, Aukan asszony. Um, Mrs. Evi, on behalf of the EFTD group, and after... Evi asszony a következő. Grazie mille. Sì, anche io in realtà... Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A komoly munka fekszik ebben a jelentésben. akkor nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy mit is tettünk az elmúlt év során, ez alapján tudunk javítani a munkánkon az emberek úgy tekintenek az petíciós bizottságra, mint végre egy fórumra, ahol a, a, megpróbálnak legalább megpróbálnak segíteni a problémáikon, amelyekkel az európai közigazgatással kapcsolatban szembe találkoznak. Az előttem szólók nagyon sok bölcs dolgot mondtak. Fontos, hogy javítsunk a modus operandin, főként az ECI, az Európai Állampolgári Kezdeményezés tekintetében van bőven mit javítani. Tudjuk, hogy ez egy fontos eszköz lehet, de ehhez egy kicsit, hát hogy is fogalmazzak, meg kell ezt erősíteni, hiszen az emberek nem kevés energiát ölnek abba, hogy az, ICI-on e belül, tehát az állampolgári kezdeményezésen belül harcot vívjanak bizonyos általuk fontosnak ítélt ügyekben, úgy érzem, hogy ez nagyon fontos, alapvető eszköz lehet, amely végre az általunk vált változást is meghozhatja, hogy az európai polgárok aktívabbak legyenek közéletileg. Ez azonban működnie kell ennek az elvem polgári kezdeményezésnek, ennek az, vegyük úgy, intézménynek. Ehhez szükség van egy nagyobb fokú transzparenciára is. Itt van például a PETI szakbizottság platformja, úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban vannak még bizonyos gyermek betegségek, nem igazán működik. biztos vagyok benne, hogy van technikai megoldás ezekre a problémákra, hogy a személyes adatokat tudjuk úgy kezelni, hogy a személyes adatok védelmének szabályait tiszteletben tartsuk, illetve hogy találjunk egy, egy könnyen használható, felhasználó barát eszközt. E, emellett tényleg csak a dicséret szavai illetik az előadunkat Köszönjük, Máriusz úr az egyszer nevében. Én is szeretnék gratulálni a raportőrnek. működött vele, hogy egy olyan jelentésünk szülessen, amely szakbizottságunk legjobbját adja, és persze módosítókat is beadok. Vannak olyan fontos témák, amik felmerültek. Az egyik az, hogy nagyon sok kérést kapunk. Ez azt jelenti, hogy az európai állampolgárok számítanak ránk. És azt várják tőlünk, hogy fontos problémáikat oldjuk meg. Ezért kapunk sok petíciót. A kérdés az, hogy egy ekkora szakbizottság készen kell, hogy álljon arra, hogy befogadjon nagy volumenű petíció áramlatot. Hogy ez hogy történhet meg? Nyilvánvaló, hogy technikai támogatásra, parlamenti támogatásra, személyzetre van szükségünk, de nem kapunk ilyet. A másik fontos kérdés, hogy a szakbizottság közvetlen kapcsolatban áll, és kapott olyan petíciókat, amely állampolgári kezdeményezésnek minősül. Ez a szerződésnek egy külön kitétele, nagyon fontos, azt mondja, hogy ha bizonyos számú államból több mint egy millió aláírással látnak el egy kérvényt, akkor muszáj jogalkotási kezdeményezést tennünk. Ezen kívül a bizottság részéről azonban erőfeszítések történnek, hogy visszaszorítsák az ilyen kezdeményezéseket. Nekünk támogatnunk kell ezeket, és hogy megkönnyítsük a polgári kezdeményezéseket, hiszen ez egy demokratikus eljárás. Persze azt is láttuk, hogy nagyon fontos kérdések merülnek fel, mint például a migráció kérdése, a menetékesek kérdése, persze ezzel foglalkoznunk kell, és be kell avatkoznunk annak érdekében, hogy megoldódjanak ezek az ügyek, amelyek most foglalkoztatják az állampolgárokat, és nagyon fontosak az EU, az állampolgárok számára, hogy segítsük azokat, akik háborús övezetetől menekülnek uh, Európába. Aztán a TTIP kérdése. Több mint három millió aláírást kapott ez a petíció, úgyhogy kötelesek vagyunk foglalkozni ezzel, hiszen mi vagyunk a szakbizottság, ami közvetlen kapcsolatban van az állampolgárokkal. Ezen kívül az alapvető emberi jogok védelme. A tagállamoknak meg kell érteniük, hogy az Európai Unió alapszerződését a gyakorlatban is meg kell valósítaniuk. Úgy gondolom, hogy mindjárt levontuk a következtetéseinket, módosítókat adunk be a jövőben, és ezzel gazdagítjuk a jelentést. A többit majd később vitatjuk meg, amikor már beérkeztek a módosítók. Köszönöm. Very much. Um, I'll give the floor now. Köszönöm szépen. A többi képviselőtársamhoz fordulok. Rivázi asszony az első. Très rapidement. Én csak gyorsan. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal. Gondolkozunk el a hatékonyságon. Az előadóhoz lenne egy kérdésem, ami például a 124 124 panaszosát itt, amikor idejönnek ezek a szervezetek, mindjárt ma is lesznek, akik bemutatják, felvezetik a francia petíciót. Hogyha nem mutatjuk meg, hogy ennek ez kihatással lehet a tagállamra, akkor feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mi használ Szeretném látni a 120 négy panaszra lebontva, hogy ez milyen hatással járt, milyen következménye járt a tagállamban. Hogyan tudjuk azt megmutatni, hogy tényleg legalább például beszereztük a szükséges információt, amit az állampolgárok nem olyan könnyen tudnak beszerezni, nem férnek hozzá. Nem igazán látjuk azt, hogy olyan óriási nagy elretentő ereje lenne ennek. Tehát ezzel kapcsolatban szeretném látni a mérleget. Hogy valóban az emberek azt mondhassák, hogy igen, ez hatékony, hatásos, érdemes oda menni. Hiszen onnantól leszünk érdemes, ér, igazán ismertek, és elismertek, hogyha, hogyha, hogyha lesznek ilyen szankciók, ha tényleg van értelme idejönni. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének, Leardini unnak adom meg a szót, mielőtt Geringer asszony megkapja a a szót zárásra. Köszönöm, elnök asszony, hogy két percben is szót kaphatok. Az Európai Bizottság természetesen üdvözle ezt a jelentést tervezetet, amely elismeri, hogy együtt, egy hajcsónakban nevezünk. A befogadható petíciók 85% az Európai Bizottsághoz kerül, hogy tegyünk valamit, vagy kövessük utókövetésre. Amikor egy évvel ezelőtt itt jártam, a lemaradásról beszéltünk, hogy mekkora lemaradásban van az Önök Szakbizottsága, és hogy mik a befogadható petíciók. Nos, ezen a két téren nagyon hatékonyak voltak az elmúlt egy évben. A késedelmes lemaradásban a ügyek nagy részét sikerült közben eltakarítani. Persze, nem fekete-fehér ez az ügy, hogy az az igazán jó, hogy a lehető legkevesebb petíció legyen. Minden lehetséges e, utat be kell járni, ami megoldásra vezethet. A szolvit mechanizmus és más alternatív vitarendezési mechanizmusok jók lehetnek. A szolvit például gyors, a szolvit például működik, és hogyha ez segít az embereknek, akkor persze miért ne használnak ezt minél nagyobb mértékben. A második kérdés, milyen hatékonysággal foglalkoznak ezekkel a petíciókkal. Voltak olyan képviselők, akik arra hivatkoztak, hogy az Európai Bizottság bizony néha túl sok, túl hosszú idő után lép közbe. Most nem a figyelmüket arra, hogy sokszor nem csak mi vagyunk itt fontos szereplők, gyakran a tagállamok a hibásak. Ezért a fordítási problémák is felmerülnek, de a legfontosabb talán az, hogy a tagállamok időben reagáljanak a kéréseinkre megfelelő információval. Úgy érezzük, hogy nem kell mindig az Európai Bizottságon keresztül mm, a tagállamokhoz fordulni, megtehetik ezt önök akár közvetlenül is. A másik fontos, hogy a panaszosokat mindenképpen tájékoztassuk. Mi is próbálunk a jogsértés eljárások keretében a tájékoztatáson javítani. Amikor jogsértés eljárások csoportjairól vagy csomagjairól döntünk, akkor mindig próbáljuk ezt megfelelően kommunikálni. De persze mindig el tudjuk magyarázni az önök szakbizottságában is közvetlenül, hogy a különböző jogsértési eljárásokban hol állnak a dolgok. Ami pedig a Karta 51-es cikkét illeti, itt óvatosnak kell lennünk, az 51-es cikk értelmében a karta a tagállamokra csak akkor alkalmazható, amikor uniós jogot alkalmaznak. Hát a szöveg ez ügyben elég világosan fogalmaz, minket pedig mm, ez kötelez, még egyszer mondom, hogy csak ha közösségi jogot alkalmaznak a tagállamok, csak akkor van lehetőségünk fellépni, amit egyébként meg is leszünk minden e, ilyen esetben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Göringer asszony, zárszó. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za e, owocną dyskusję. Köszönöm szépen. Köszönöm minden hozzászólást, hozzászólónak. Köszönöm minden megértést. Megpróbálok mindenre reagálni, ami elhangzott. Ami az elektronikus portált illeti, hogy nem működik tökéletesen. Hát nem azt mondom, hogy már ott vagyunk, ahol lennünk kellene. Tudom, hogy javítanunk kellene a helyzeten, de az egyik előnye az lesz, hogy rövidebb idő alatt vizsgáljuk át a petíciókat. Régebben ez több évig tartott, most pedig már egy év alatt lezárjuk a petíciókat. Erre büszkék lehetünk. Aztán a petíciók beadásának portája, ezt tényleg gyorsan létre kellene hoznunk, de hát néha ez nem tőlünk függ, hanem a technikai támogatottság nem megfelelő. Egyetértek abban, hogy plusz emberi erőforrásokra van szükségünk a titkárságban, tehát ugyanakkor megszorításokat alkalmazunk. Én a Költségvetési Szakbizottságban is dolgozom, úgyhogy tudom, hogy a házban felszámolunk álláshelyeket, nem újakat hozunk létre. Úgyhogy én ennek az első, aki támogatja azt, hogy hatékonyabb legyen a titkárság, csak hát hogyan? Az, hogy csak mondjuk, hogy legyen hatékonyabb, az egy üres kérés. Nem tudjuk igazából megoldani ezt a problémát. Aztán van még egy kérdés. Ebben a szakbizottságban soha sem akarunk megszabadulni az állampolgároktól, ahogy ezt mondták előttem, szóval én nem hiszem, hogy valaha is figyelmenni kívül akarjuk őket hagyni. De ha egy petíció nem vitára bocsátható, ha nem ennek a szakbizottságnak a jogkörébe tartozik, ha nem a mi eh, feladatunk vele foglalkozni, hát akkor egyszerűen nem karolhatjuk fel, csak talán az megoldható lehet, hogy ne a petíció feladójának visszaküldjük a petíciót, hanem valamiféle administratív szintre kerülnének ezek, tehát nem mi foglalkozunk velük, de valaki foglalkozik vele, Néha ugyanis nem arról van szó, hogy uniós jogszabályokat szegnek meg a petíció szerint, hanem nemzeti jogszabályokat. Tehát ezzel is foglalkozni kell hatékonyan. Eddig ilyesmit még nem tettünk, de a nemzeti parlamentekkel, ha jobban kommunikálunk, akkor őket kapcsolattartóként felhasználva megoldhatjuk a problémát, ne érezzék azt a kérelmezők, hogyha mi nem kapjuk fel a petíciót, akkor soha nem oldódik meg az ügyük. Aztán, ha a petíciót lezártuk, hogyan oldódik meg a probléma? A bizottság és a tagállamok adnak választ ilyenkor, de nekünk már nem jogkörünk beleszólni ebben. Amikor egy petíciót jogi szempontból kivizsgáltunk, akkor ennyi volt. Tehát nincs arra kompetenciánk, hogy a tagállam struktúrájával beleavatkozunk, és beleszólunk abba, hogy hatékonyan alkalmazzák-e a jogszabályokat. A mi hatáskörünk az, hogy a tevékenységünk az, hogy megmagyarázzuk a dolgokat. Az nem feladatunk, hogy utána nyomon követő ellenőrzést folytassunk, hogy megoldották-e az ügyet. Hölgyeim és Uraim, én várom még a módosítóikat, a megjegyzéseiket. A jól tudom, angolul fogják beadni, jól gondolom ez egy gyorsított eljárás, nem tudom, hogy van-e e, idő arra, hogy más nyelven is készüljenek módosítók. De akármilyen nyelven is érkeznek ezek, természetesen összehívom az árnyék előadókat, de a határidő október 22 dél. Csak a titkárság nyilatkozom, kérem, hogy csak angolul adhatók be a módosítókat. Yeah, I've, I've consulted with the... Elnök. Nem, bármilyen nyelven be lehet adni a módosítókat. Most jöttem rá, hogy az anyanyelvemen is beszélhetek, úgyhogy meg is teszem. Akkor térjünk át a tízes napi rendi pontra. ombudsmani tevékenységekről szóló éves jelentés. O'Reilly asszony egy éves tevékenységét foglalja ez össze. Cabezon asszonyt jelöltük ki a raportőrnek, és szeretném, hogyha ismertetni ezt a jelentést. Fölhívnám azonban a figyelmét, hogy késésben vagyunk. Úgyhogy kérem, hogy röviden próbálja meg összefogni. Köszönöm szépen, állapasszony. Megteszek mindet, hogy rövidre fogjam. Figyelembe véve, hogy igen késő van. O'Reilly asszony egy éve tölti be az ombudsmani hivatal elnöki tisztét. Ez az első jelentés a munkásságáról. Jó és nyílt ügyintézést végez az alapvető emberi jogok kartáján alapul véve. Igazából azt vizsgáltuk, hogy mennyire átlátható a tevékenysége a hivatalnak, és hogy mennyire veszik figyelembe az alapvető jogokhoz való hozzáférést, és hogy azt biztosítsák az intézmények. 23 kértést 23 ezer kértést panaszt kapott az ombudsman, ebből 20 ezer interneten érkezett, úgyhogy ez azt mutatja, hogy az ombudsmani hivatal webportálja jól működik, Nagyon sok kérdésben a hivatal specifikus ügy kivizsgálást végzett, és aztán 25 esetből 17-ben történt vizsgálat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés hangsúlyozza, hogy az ombudsmannak joga van vizsgálatot folytatni, hogyha állampolgári érdekek forognak szóban. Tehát nagyon jó munkát az általában véve az ombudsmanunk. A transzparenciát illetően A hivatalhoz forduló állampolgárok 30%-a kéri a dokumentumokhoz való hozzáférést, a nyilvánosságot, az átláthatóságot. Ez is mutatja, hogy ez mennyire fontos kérdés. A hivatal munkája kapcsán nagyon sok dokumentum került nyilvánosságra, aztán a központi bank dokumentációjának nyilvánosságára is sok kérés vonatkozott, illetve a közös halászati politikát illetően is. Mi úgy gondoljuk, hogy a TTIP-vel kapcsolatban is nagyon sok kérelem érkezett. Az átláthatósági regiszter, ezt illetően már 7000 vállalkozás szobista önkéntesen regisztráltatta magát. Jól halad a munka. És nagyon egyre bővül ez a lista. Aztán szakértőcsoportok működése, a közös agrárpolitika, az EU költségvetésnek nagy részét erre fordítjuk, ezzel kapcsolatban sok kérdés érkezett. Mi Nagyon sok érvényt látunk azzal kapcsolatban, hogy egyenlő módban részesüljenek a nők és a férfiak. Ezen kívül és ez látszik a felmérésekből is, hogy az Európai Orvosi Ügynökség dokumentumainak nyilvános eltételével kapcsolatban még munkára van szükség, annak érdekében, hogy megfelelő tárgyalásokat tudjunk folytatni, hogy a gyógyszergyárak elfogadható szinten állítsák be a gyógyszereik árát, és ezzel az egészségügyi ellátást biztosítani tudjuk. Kohéziós politika, szociális kirekesztettség és depriváció ezzel kapcsolatban. Ez az egyik legjelentősebb része a költségvetésnek. A Horizon 2020-szal kapcsolatban is felmerült az átláthatóság kérdése. A Frontex esetében az etikai kódex betartatása nagyon fontos, illetve a visszatérítési mechanizmusnak a tisztázása, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy panaszt nyújtsanak be, hogyha úgy érzik, hogy állampolgári jogaik sérültek. Figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi migrációs válságot, erre külön figyelmet kell szentelnünk. Az első hivatalban eltöltött év után lesz egy feedback jelentés. Ezt nagyon fontosnak tartom. Egyébként kiemelt témakörként kezelte az ombudsman a fogyaték fogyatékkal élők helyzetét minden egyes eh, intézménynél. Köszönöm. Most pedig Valesza eh, néppárt. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a raportőrnek a nagyszerű munkáját. Ez a jelentés jól rámutat O'Reilly asszony munkájának értékére, és emlékezzenek arra, amikor hivatalába lépett, akkor is azt mondta, hogy a lehető legjobb, az Európai Unión belül a legjobb administratív standardoknak megfelelően szeretne dolgozni, párbeszédben maradni a polgárokkal és megtartani a polgárok bizalmát. A az európai civil társadalomban, eh, és az európai civil társadalomét eh, a közszolgálatban. Eh, néhány dolgot hozzátennék az egyébként kiegyensúlyozott jelentéshez, és talán a többi árnyék előadó is hozzászól ezekhez a témákhoz, illetve beleegyezik. Talán jobban tükrözné az ombudsman tevékenységét is, hogyha az ombudsmanok hálózatát hm, hm, hm, kihangsúlyoznánk, hogy a munkájának, az ombudsman asszony munkájának az átláthatósága, illetve mondjuk a Horizon 2020 keretében az egyik projekt lehetne. Tehát elgondolkozhatnánk ezen. Mindenképpen erre vonatkozó módosítókat is benyújtok majd de biztos vagyok benne, hogy majd együtt leültünk és együtt is kitaláltunk egy olyan kompromisszumos módosító eh, indítványt, amely ezt kiterjesztheti. Köszönöm. Most pedig Mária Szúr következik. Mária Szúr, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a raportőr nagyon nagy munkát végzett, és ezt alapul vehetjük, amikor a módosítóinkat és a gondolatainkat ismertetjük. Ez egy teljes jelentés az Európai Ombudsman tevékenységéről. Két kérdést szeretnék felvetni, ezt már tavaly is megtettem ügyben. Az első kérdés az átláthatóság kérdése. Az átláthatóság az egy alapelv, amely a közigazgatás alapelve kell, hogy legyen az Európai Unióban. Ez érvényes a parlamentre is, és a bizottságra is, de főleg a bizottságra. Én úgy gondolom, hogy ehhez ragaszkodnunk kell. Nyilvánvaló, hogy nincs átláthatóság a nemzetközi tárgyalásokat illetően, a téti tárgyalásra gondolok. Itt bezárják az ajtókat, nem tudunk arról, hogy mi történik a fontos tárgyalásokon, és a végül meg a tagállamoknak és a parlamentnek dönteniük kell, hogy megszavazzák-e a szerződést. Ehhez az átláthatóság a tárgyalásokon de ez minden szerződésre vonatkozik, alapelv kell, hogy legyen. Egyébként, ha jól tudom, akkor az ombudsman ez ügyben már járt a bizottságnál, és kérte, hogy ez így legyen. Ők meg azt mondják, hogy mi, mint képviselők, bizonyos dokumentumokhoz hozzáférhetünk a TTIP tárgyalásokat, de be kell mennünk egy külön zárt szobába, hát ez a fajta eljárás. Ez nem átláthatóság, nem demokratikus legitimitás, és hát a európai képviselők szerepének aláásása. Tavaly már föltettem azt is, hogy az érdek összeütközéssel mi a helyzet az Európai Unióban. Itt most központi bankról beszélnék. Nem lehet, hogy egyrészt független monetáris egységnek tekintjük, másrészt viszont a rendelkezésre álló európai erőforrások 80%-á ott ö, ö, csoportosuljon, hát valaminek történnie kell, meg kell ezt vizsgálnunk. Tavaly én beadtam egy módosítót ezzel kapcsolatban, 200-an megszavazták, de aztán 400-al ellene szavaztak. Azt illetően, hogy az érdekösszeütközéseket hogyan kell kieszközölni az Európai Központi Banknál. Úgyhogy ez most az ombudsmanra hárulna. Ez egy nagyon komoly téma, de úgy gondolom, hogy vannak átláthatósági problémák itt a parlamentben is, nem mint politikai szerv, hanem mint közigazgatási szerv munkájában. Én úgy gondolom, hogy a jelentés jó irányba halad, módosítókat fogunk beadni ez ügyben, amit említettem. Köszönöm. Köszönöm, Hafna, Signora Auken, Sziszemel Hodor. Auken asszony következik. Én is szeretnék köszöntet mondani az előadónknak, és az ombudsmannak, ombudswomannak. Mert a korábbi ombudsmannal kapcsolatban volt olyan tapasztalatunk, hogy az az északi országok mellett főként az új tagállamok tudják, hogy mi az az ombudsman, sokkal inkább átpolitizált kérdés ez, ezt, hogy ezt láttuk a eh, ahogy ezt láttuk a választások során is. Kicsit, mint hogyha megsértődnének a régi tagállamok, amikor kritikát kaptak az ombudsmantól. nem hogy csak kritizálhat minket, hanem, hanem igazából kötelessége is, eh, hogy ezt megtegye. És éppen, hogy örülnünk kellene annak, hogy ezt meg is teszi a munkája során. Ezt az intézményt, az ombudsman intézményét mindenképpen meg kell erősíteni a nemzeti tagállami ombudsmanok teljesen független módon kell, hogy működjenek. Láttuk a folyamatban, hogy a biztosok politikai kinevezettek, ők nem függetlenek, politikai kinevezetként is működnek. Az ombudsmannak pedig olyan függetlennek kellene lennie, mint egy tehát ombudsmannak, mint egy bírának olyan függetlenül kellene működnie. Azt is szeretném, hogyha jó közigazgatásra vonatkozó szabályt elfogadnánk. Évek óta ígérgetjük az európai polgároknak, hogy egy, megkapják a közigazgatás tárgyában is a jogbiztonságot, és hogy valóban egy szolgáltatás központú európai közigazgatás működjön, és nem védjük az Európai Bizottságot az emberekkel szemben. Gyakran nagyon így van. Az átláthatóság kapcsán az Európai Bizottságban is szépen, nagyon jó, emberek azt mondják, hogy hogy milyen káros az, hogyha állandóan ki vagyunk téve a közvélemény kritikájának, hogyha hibázunk. Nem, szerintem a nulla százalékos hibára épülő kultúra az az, ami káros. Az összeférhetetlenség fogalma pedig annyira nem tisztázott kérdés. Tudom, hogy Emily O'Reilly foglalkozik most ezzel, de azt is tudom, hogy nagyon sok intézmény úgy véli, hogy minden rendben van, hogyha be jelentik az összeférhetetlenséget. Nem. Nem lehet összeférhetetlenség, hogyha valaki ilyen döntéseket hoz. Nekünk is, politikusoknak is meg kell mondanunk, hogy kitől kapunk pénzt, kitől nem, de akik a nevünkben hoznak döntéseket, azok esetében sem lehet semmiféle, ismétlem, semmiféle összeférhetetlenség. Hogyha ez a bejelentési kultúra marad, igazából ahhoz semmi közünk, hogy az ember befizeti az adóját, vagy megcsalja a feleségét, de amikor azt valaki köztisztviselő minőségében tesz hasonlókat, akkor az bizony igenis tartozik a közre Szerintem így tudjuk a legjobban védeni az állampolgárokat, az összeférhetetlenség nyilvánosságra hozott. Sehát Így tudjuk megvédeni az állampolgárokat igazából az európai közszervektől. Köszönjük, Aukan asszony. Evi asszony az EFDD nevében, és utána kérem fogják rövidre, mert fogy az időnk. Köszönöm, egyetértek azzal, amit Oken asszony mondott Kabaton asszonynak pedig gratulálok ahhoz a munkához, amit elvégzett ezen a téren. Valóban nagyon kemény munkát kell végezni az Európai Ombudsmannak. Ami ezeket illeti, nos, az ügyek nagyon jelentős százaléka a dokumentumokhoz való hozzáféléssel, az átláthatósággal foglalkozik. Ezt újra meg újra láthatjuk. A Torino és Lyon között építés alatt lévő gyors sebességű gyorsvasút apropóján is láthatjuk, amely teljes titoktartásban épül. Úgy tűnik számomra, hogy vannak olyan európai szabályok, amelyek ezt eh, kitérnek, ezt szabályozzák. És persze, egy teljes hosszú lista van azokról a kivételekről, amelyek nem tartoznak ez alá. Ez, ezek a kivételek, ez, ez nagyon szomorú, hogy ezek még léteznek, hogy csomó olyan írat, információ van, amit nem kell kiadni ezek alapján. Nem csak az Európai Parlamentnek, hanem a polgároknak sem. Ez erősen aggályos. Én egy példát hoztam csak föl, de nem, számtalan ilyen van. Köszönöm. Kapicom asszony, kérem csak nagyon röviden. La labor constructiva. Eh, Köszönöm Köszönöm mindenkinek a konstruktív munkát. Köszönöm mindenkinek az elmondottakat, és azt, hogy segítették a munkámat. De hiszem, hogy ezen a ponton bármit is hozzá tudnék tenni. Köszönöm mindenkinek az elvégzett munkát, szárnyék előadók munkáját. Jó, rendben. A 11-es napirendi ponttal folytatjuk. Egy petícióval. 6 órakor el kell mennie a panaszosoknak, ezért kérem, hogy mindenki fogja rövidre. Kettő petíciós dolgunk van. Az első Monique Tuzo és Daniel Kenzon francia panaszosok nyitották be a Colectivo de Realización Ecologique nevében, és Luz Hernández Nikez és Annabel Jéger a, a vár síkság környezetvédelmi helyzetével kapcsolatban. Sébastien Valenboa, a francia panaszos, has, ugyanúgy a vár völgyével tapasztalható környezetvédelmi problémákkal kapcsolatban nyújtott a panaszt. Meg is adom a szót az első panaszosnak. Is the petitioner in the room? Itt van a teremben. Okay. Please keep to the time. Kérem, hogy tartsa be a rendelkezésére álló időt. Tuzó asszony a Kapre 06 részéről mi arról az országos jelentőségű tájrendezési tervről szeretnénk beszélni, amely a Vár megyében e, zajlik, Franciaország déli részén. Ez egy fontos e, e, projekt Franciaországban, illetve Dél-Franciaországban. Itt tízezer hektárról van szó, 15 önkormányzatot ér, érint. Ez egy nagy tájrendezési és városrendezési eh, program, amely az egész völgyet említi, és éppen ezért szerintünk a környezetvédelmi hatástanulmányokat teljes mértékben ki kellene terjeszteni rá, hogy azt a 2001 per 42-es és a 2011 per 92-es irányelvek is mondják. A tájrendezési hatóság tavaly júliusban megbízást kapott, hogy erre az országos jelentőségi projektre figyeljen, és elkészítse, és megszavazták a stratégiai műveleti tervet, és két irányelv alkalmazásáról szeretnénk beszélni, azért, mert szerintünk a környezetvédelmi tanulmány elkészítése az különösen fontos, mégpedig a teljességét kell a tervnek értékelni, különös tekintettel arra is, hogy európai támogatást is kap. Megemlítem, hogy a Nidzai Közigazgatási Bíróság előtt pert indítottunk, a PSO eh, tehát a stratégiai terv ellen eh, a, itt látszik a térképen a Középvár megye, egy folyó és annak két, a Vár folyó és annak a két partja. Látszik az, hogy mit akarnak csinálni a bal és a jobb oldalon. A nagybani piacot át akarják helyezni a jobb oldalról, az A ábrán látják, ezt át akarják a B helyre tenni, és még ennél is rosszabb, ahogy az látszik az ábrán. Két, mind a két oldalát érinti a területnek, Lagód és Angostier között. A Lagód az egy mezős térség, és 25 hektáron ki akarnak alakítani egy mezőgazdasági agrár élelmiszeripari jellegű területet, illetve létesítményt. Most akkor beszélnék az árvízveszélyről és azokról a szabálysértésekről, amelyek, a, amelyek megtörténtek. Itt látják, hogy a központi rész, a központi rész az fehér, és az a térség, amely a tengeri torkolatig terjed, az szintén fehér. La plateforme agroalimentaire qui a été... Oda akarják építeni ezt a térséget, ami egy árterület. pedig a 2007-es jogszabály, amely az árvízeszélyekkel foglalkozik, szintén előírja. 2015, nous avons pourtant dans cette... Árvízvédelmi tervet felül kell vizsgálni. Itt 3 millió négyzetméteres városrendezésről van szó, 450 hektár, amiből 50 hektár az árterületen van. És itt a, vannak ezek a tamponzónák, eh, ahol a nagybani piacot el akarják helyezni. És látják azt is, hogy eh, október 3-áról 4-ére Virradóra egy nagyon komoly áradás történt Kan környékében, Kan környékén. Ez a föld számunkra nagyon fontos, mert egy tamponzónának minősül, amely a biztonságot jelent egyrészt, hagyja a vizeknek a gyors levezetését, és emellett az éléskamrája a helyi eh, területnek eh, is egyre többen eh, művelnek ott kiskertet ezen a térségen, egyre nagyobb veszélybe kerül az agrártevékenység, ezek olyan földek, amelyek a nizai térség jövője, jövőbeni élelmezése szempontjából fontosak, és éppen ezért fontos, kell, fontos, hogy megőrizzük az élelmiszer növénykultúrákat és azok területeit. Nem szabad elveszíteni termőföldeket, mert az a gyermekeink túlélését és megélhetését is biztosítja. Kérjük, hogy jöjjenek el hozzánk, és a helyben közvetítsenek, és állapítsák meg azt, ami szerintünk egy többszöri jogsértés. Köszönjük. Nem most pedig megadom a szót Bonszisz asszonynak, aki saját maga nevében beszél. Ugyanakkor a úr petícióját is ismerteti, és őt is felkérném, hogy a lehető legösszeszedettebben beszél. Donc, euh, mesdames et Hát, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselek, üdvözlöm én is, örülök, hogy itt lehettek az Önök Szakbizottságban. Az említett polgári szerződés, civil szerződés nevében vagyok ma itt. Velem Boá úr képvisel ezek az egyiket. Nos, először is arra beszélek, hogy a Vár völgyében ilyen országos fontosságú projekt szerveznek, amely egy, egyébként a völgyben 10.000 hektárt érint. Nagyon fontos lenne a biodiverzitás és a vízgazdálkodás elvét szem előtt tartani. Egy folyóról van szó, a Vál folyóról, amely, ahogy ez a régi térkép is mutatja, egy ilyen dimes domos környéken folyik, tehát domok között, és igazán ez a, a, a bődben lévő föld a, a, a kertészet számára, az árutermelő kertészet számára valóban ideális. Nyilván önök is értik, hogy a víz, amely annyira fontos ebben a völgyben, erre vonatkozó európai vízgazdálkodási keretirányelvet figyelembe kell venni. 2008-ban és 2011-ben ültették át a francia nemzeti jogban az erre vonatkozó jogszabályokat. Ez egy különös környezetvédelmi fontossága bíró védett terület, erre megint csak külön európai szabályok vonatkoznak, például a vízgyűjtő terület, illetve a talajvízáró réteg tekintetében. Nos, azt hiszem, hogy ez jó mutatja, hogy mennyire fontos ezen a hatástanulmányok nélküli munkálatok sértik a sértik az uniós jogszabályokat, itt a vízgyűjtő területre vonatkozó szabályokra gondolok. Egy nagyon sajátos mikroklíma azt jelenti, hogy az e, élővilág e, valóban sajátos, 260 nyi fajt tartanak itt, e, különleges fajt tartanak nyilván. Le tour des palombes et le chevalier gambette. Ce territoire accueille également nagyon különleges állatfajokat sorolhatnék, mind hüllőket, mind madarakat, amelyeknek a megőrzése, megvédése azt hiszem nem kell mondanom, hogy miért olyan fontos. A Natura 2000 az a szabály, európai jogszabály, amely ezekre a fajokra kell, hogy vonatkozzon Lássuk, mik a célok. Nos, először is mindenképpen konzultálni kell a környéken élőkkel, hiszen így lehet a, a következő célokkal valónak való megfelelést biztosítani. en espace et en ressources, la mixité sociale et fonctionnelle du bâti, voilà. prendre en compte les risques Figyelembe kell venni az árvíz veszélyt, amely a területrendezésnek a szél eh, középpontjában kell, hogy álljon, eh, és most pedig néhány ábrát fogunk mutatni azokról a belső ellentmondásokról, amelyek itt megfigyel, megfigyelhetők, illetve arról, hogy milyen módon sérülnek az európai jogszabályok. A hatástanulmányt, eh, hatástanulmány nem felel meg a a jogszabályoknak szakértőt nem kértek fel, és egy nap alatt zavarták le az egész hatástanulmányt. és veszélyezteti a különböző madárfajok túlélését is. Itt védett fajokról van szó. Emellett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 amit ezen csinálni szeretnének. A környezetvédelmi hatóság többször rámutatott arra, hogy hiányzik a jövő kép, és rámutatott az keretirányelvre, valamint arra, hogy ez milyen módon fogja érinteni a Gádot és a Legod kistérséget a hatóság megállapította, hogy nem tudja a kumulatív hatásokat felmérni, különös tekintettel a Natura 2000-es térségre, a Lagod térségben, illetve a Vári D'accord, pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Az elnök figyelmeztette a túl, túl gyors olvasásra a felszólalót. Tehát globális országos jelentőségű területrendezési projektről van szó, amely érinti a Natura 2000 területet is. A két véleményt adott ki a környezetvédelmi hatóság az egyik egy szeptember 22 2014-ben, amely a hatásokról szólt, és azt mondta, hogy a globális képről kellene egy sokkal részletesebb jelentést elkészíteni, mégpedig annak ökológiai és mezőgazdasági hatásáról, illetve különösen igazolni kellene a tervet. A másik eh, jelentés, ami október másodikai, eh, és szintén és helyettesítette, illetve eh, az első véleményt átírta, felülírta, gyakorlatilag ugyanezt mondta ki. 2011-ben egy tanulmányt végeztek arról, hogy mik az összeadódó hatásai egy ilyen projektnek. Hogy van az, hogy ez a tanulmány soha nem került nap, nem látott nyilvánosságot, miközben láthatjuk, hogy milyen negatívak itt a különböző besorolásokat, területi besorolásokat pirosan láthatjuk. Visszamenőleges hatályjal alkalmazták ezeket a terület átsorolásokat. Ezt kell tudnunk, hogy ez így történt valóban vagy sem. Donc je passe à la, à la pétition de Monsieur Sébastien Valenbois. J'essaie de parler plus doucement, je m'excuse vraiment auprès des traducteurs. Elnézést kérek a tolmácsoktól, valóban kicsit gyorsan sikerült felolvasnom az előzőt, most következik a következő petíció. Aucun problème. conformément à la pétition de l'association Green, que j'ai l'honneur de représenter. Green szervezet petícióját képviselem most a mesékben. Ez pedig nem más, mint a várfolyó torkolata. A, a, a 70, 79-es áradás képét láthatjuk. C'est reproduit. Le Var est un fleuve. A Var folyó, ez eh, az áradások szempontjából talán az egyik, leg, az egyik legáradásveszélyesebb folyó Francia eh, országban, ami nagyon komoly veszélyeket jelent erre az egész eh, völgyre. Comprenez que l'aéroport de Nice est construit en suspension auprès du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 ah, pardon. L'artificialisation des sols augmente le risque de crue. Les scientifiques sont unanimes là-dessus et les restes... azzal, hogy beépítjük ezt a területet, csak növeljük az áradás veszélyt, és így a, mi láthatjuk, tudjuk, hogy a talajvízszint is emelkedik, szinte már eléri a, a talajszintet, ami az alap talajt is meggyengíti, éppen ezért láthattuk azt, hogy nagyon komoly infrastruktúrás károkat is okoz minden esetben. Ez nem csak az eredés, hanem az IPPC eh, nemzetközi éghajlatváltozási eh, ajánlások apokaliptikus eh, víziói teljesen figyelmen kívül hagyták. most. Jules de Fage a szakértőjének, aki évek óta foglalkozik ezzel a területtel, és vizsgálja a várfolyó mentén a minden félengedély nélkül végzett tevékenységeket, illetve a nem megfelelő víztisztítást. Úgy érezzük, hogy a környezetvédeket mindenképpen be kell vonni az ilyen területek jelölésébe. Ez a KAP 3000 kiterjesztése, ami a biodiverzitásra nagyon komoly veszélyt jelent. A Natura 2000 e, sem segít itt. Úgy érezzük, hogy e, nem csak az ott élő fajokat, hanem általában a természetes élőhelyeket is rettenetesen rombolhatja. Majd az ornitológiai megfigyelő e, platform is veszélybe kerülhet, illetve egy szennyvíz tisztító is betervezésre került, így tehát a vándormadarak és az ott élő sonos fajok is nagyon komoly veszélybe kerülhetnek. Óriási zaj károsodást is okozhat, ami szintén az ott élő állatvilágot előszeti a vízgazdálkodás terén nagyon komoly jogsértésekről számolhatunk be. Ez a e, tulajdonképpen a hidrológiai térképe ennek a régiónak, ami jól mutatja, hogy a talaj e, víz kivétele például hol történik, és itt megint csak láthatjuk, hogy hogy az uniós irányelveket, szabályokat e, semmibe veszik, ahogy azt a korábbi petíciókban is hangsúlyoztuk. Szeretnénk, hogyha felfüggesztenék az ott folyó munkálatokat, és szeretnénk, hogyha a vár torkolatot korábbi állapotára helyreállítanák. Ez idáig teljesen hiányoztak ezek az tanulmányból. Köszönöm pedig megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Vian asszonynak. Abel Signora Kérem, hogy röviden szóljon hozzá. From the European Commission, who can speak on this? Valaki a bizottság részéről? Köszönöm hölgyeim és uraim, itt egy elég bonyolult dossziéről van szó, sok projekt, sok program kapcsolódik ehhez a kérdéshez, és ezt érzékelteti az a sok dolog is, ami itt elhangzott. Egy olyan területről van szó, amely nagy népsűrűségű és rendkívül urbanizált. A petíció fényében nyilván oda kell figyelni, az érvekre, a petíció benyújtóinak érveire, illetve e, Franciaország hatóságaitól is e, véleményt kellett kérnünk, további e, tájékoztatást kértünk, mert ez egy egyedi eset, ezt meg is tettük. A válaszokat még továbbra is elemezzük, nincs kész az elems, elemzés, éppen ezért nem vagyok abban a helyzetben, hogy sokkal többet mondjak E, ennél, de néhány dologra már most felhívom a figyelmet. Az első a e, programozásról és területrendezésről szóló irányelv. E, úgy gondolják a petíció benyújtói, hogy az OIN, tehát az országos jelentőségű terv elindítása előtt egy, köz, egy környezetvédelmi, teljes környezetvédelmi tanulmányt, hatástanulmányt kellett volna készíteni. Az Európai Bizottság jelenleg annyit tud mondani, hogy jogsértési eljárást indítottunk Franciaország ellen, mégpedig ennek az irányelvnek a globális átültetési problémái miatt és eh, éppen ezért a petíció benyújtóinak a problémáit is eh, megértjük. A bizottság azonban ilyenkor inkább a strukturális problémákra figyel, a területrendezés környezeti hatástanulmányai esetében. Aztán említették a kumulatív hatását ezeknek a projekteknek. Önök először a vízkeret irányelvet és annak végrehajtását, illetve annak problémáit sérelmezték. A francia a francia hatóságok válaszai alapján egyelőre úgy gondoljuk, hogy nincs szükség arra, hogy Franciaország ellen eh, eljárást indítsunk emiatt. Eh, a, nem látunk eh, jogsértést ezen a területen. Ami pedig a természetet illeti, francia részről a kapott válaszokból nem tudunk rámutatni olyan problémára, amely jogsértést jelentene az élőhelyekről szóló irányelv vonatkozásában, ami pedig az árvíz veszélyt illeti, számunkra ezt a problémát az a hatástanulmányoknál eh, kellő súlyjal figyelembe vették, legalábbis a rendelkezésünkre álló dokumentumok ezt eh, bizonyítják. Emellett szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az egész területrendezési terv ellen keresetet indított a petíció benyújtója, és ott az ott felidézett árvízvédelmi problémák vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy majd a francia nemzeti bíró fogja tudni kellő súlyjal elemezni azokat a problémákat, amelyeket amelyeket önök felemlegettek. Köszönöm, ennyit tudunk mondani most a bizottság nevében. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót. Köszönöm, köszönöm, köszönöm a jelenlévő szervezetek munkáját, nem kevés munkát végeztek Ugyanakkor európai parlamenti képviselőként, hiszen tulajdonképpen az én ezt tartoznak, többször jártam ott. Kontextusba kell ezt igazából helyezni. Nizza közelében vagyunk, a Várvölgyében, ahol a politikai hangulat bizony, igen, csak nem csak a levegő, hanem politikai hangulat is forró. Amikor egy ilyen projektet eh, kezdenek, előtte egy nyilvános vitát folytatnak le. Többször kérték ezt a különböző kis településeken. Négy ilyenre is sor került, van egyébként semmire. Ez komoly demokratikus deficitet jelent. Úgy kell követelni azt, hogy legyen erről nyilvános eh, egyeztetés, mi szeretnék volna megkerülni az állampolgárokat a másik megjegyzésem. Ez nagyon aggaszt engem ugyanis, hogy óriási nyomást gyakorolnak egyesek, mert politikailag, és itt van szükségünk az Európai Bizottságra, itt várjuk a segítségét, a nyomásgyakorlás működik a, a helyi képviselők irányába is, nagyon komoly helyi nyomásgyakorlásról számoltok be, a szervezetekkel szemben elsősorban. Az elhangzottak alapján igazából nincs igazi jogsértés, a jogbetűje nem sérült. Nos, lehet, hogy nem eléggé hangsúlyoztak ezek a szervezetek. Mestrózi az metropol elnöke egy, egy ökó völgyet tervezette. De hát milyen ökó volt az, amelyet gyakorlatilag lebetonoznak? Óriási eredások voltak. Nagyon kevés idő alatt nagyon sok víz érkezett. Persze az esők miatt, de mivel lebetonozták a, a völgy nagy részét, és ezt tovább akarják folytatni, a Kodazűr kereskedő üzleti központja, egy multimodális központ, sok tízezer négyzetméteren, egy új ö, ipari park, egy multimodális ö, állomás, vasút pályaudvar, közelben egy ö, repülőtár, ö, óriási, ö, nagybani piacokat át akarnak telepíteni ezekbe a vidéki területekre, megint csak egy beton, rengeteg a technopol, urbanus technopol, megint egy nagy betonterületet jelent majd ez az agrárélelmiszeripari projekt vagy központ. Hogyan lehet ez egy öko völgy, hogyha semmi más sem teszük be, mint hogy még több termőföldet lebetonozzanak. Azt hallottuk a bizottságtól, hogy a természetvédelem terén semmi baj nincs. De hát láthattuk, hogy a vár torkolatában. Ez egy Natura 2000 védett terület. A KAP 3000 projekttel ezt a, ezt a kereskedelmi vagy üzleti területet, vagy ipari területet meg ki akarják terjeszteni. Kán Mondilieu, Szalofan, Duvar között rengeteg haláleset volt a föld alatti parkolókban, még többet akarnak betonozni, még több föld alatti parkolót. Hát ez olyan folyó, ahol bizony igen nagyok a, a, a, a, nagy a vízszint ingadozás, óriási e, áradásokat okozhat ez. Nos, egymás összeadódnak ezek a hatások. A régió ellenezte ezeket a terveket. A környezetvédelmi hatóság is azt mondta, hogy egyáltalán nem ért egyet. A tervekkel, a, a vár folyó torkolata környéki tervekkel, de hát mit csinálnak? A szalámi technikát alkalmazzák, a felaprózzák, miközben nem látják a, ma az erdőtől a fát. Nos, mit kérünk az Európai Bizottságtól? Demokratikus követelések vannak, itt vannak olyan uniós irányelvek, amelyeket alkalmazni kell. A francia államnak is, és főként ebben a Nizza közeli régióban tiszteletben kell tartani bizonyos, bizonyos szabályokat. Persze az ökóvölgy nem rossz ötlet, csak hát ez nem így néz ki, nem ilyen projektekkel. És azt éreztem, hogy ha nem sigetünk felülről, innen Brüsszelből, Európából, akkor nagyon nagy baj lesz, mert óriási uh, nyomást gyakorolnak a helyiekre. Köszönöm. Martin, Phil Ossor. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de... Köszönöm. Megpróbálok én is röviden fogalmazni, még akkor is, hogyha ilyen típusút megkérem, hogy ne szervezzenek ilyen jellegű meghallgatást, mert a petíció benyújtóinak ugye hamarosan el kell menniük, hogy elérjék a repülőiket, sokan nincsenek már itt, és ez egy jövőbe mutató kérésem gyakorlatilag az, hogy nekik sietniük kell, az a tolmácsok munkáját is alássa, gyakorlatilag gyorsan kell felolvasniuk az anyagot, és így ez követhetetlen. Én köszönöm az ábrákat, azt gondolom, hogy az érvek is, az ábrák együtt azért világosak és egyértelműek voltak. Igazándiból vitának nincs is helye. Egyrészt ott van a jog, másrészt ott van a józanész, és hát láttuk a számokat, láttuk eh, a régiót, eh, eh, látjuk, hogy rendkívül sűrű lakott. Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ami sok, az sok. Különös tekintettel arra, hogy alig néhány, hét év, néhány hete volt a 20 halálesetet eredményező áradás ezen a, ezen a területen, illetve a, ennek közelébe. Tehát én azt kérem a, köz, a bizottságtól, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, E, és e, nézzük meg e, a az egyes részletkérdéseket is, illetve globálisan foglalkozzunk ezekkel a problémákkal, környezetvédelemmel, vízminőséggel. Tegnap egy saját kezdeményezésű jelentést határoztunk, fogadtunk el ami egyébként Franciaországot is érinti, e, és e, a széndiokszid kibocsátást próbáltuk azzal korlátozni, ez nyilván Franciaországra számára is fontos, e, és valójában a vizekre is oda kell figyelni, mert ennek is szerepe van a klímavédelemben, illetve a széndiokszid befogadásában. Eh, ahogy Rivázi asszony is mondta, ez egy olyan régió, ahol már most is nagyon sokan élnek, tehát eh, hagyjuk nyitva a petíciót, és egy globális hatástanulmányra van szükség. Köszönöm. Merci, Monsieur Martin. <laughs> Bocs. Elnök, köszönöm. Madame la Présidente, en, en quelques mots, je parle. Köszönöm, elnök asszony, tényleg csak pár szóban. Rész ben, hm, hm, hm, sőt igazából egészében osztom az elmondatokat, nem vagyok szakértő sem ennek a dossziének, sem nagy ismerő ennek a régiónak. Nyilván a francia képviselőket érintőleg elsősorban ez a dosszié. Értem, hogy nagyon sietős volt, azért nagyon gyorsan kellett beszélni, de hát én francia anyanyelvű vagyok, mégsem nagyon tudtam követni, hogy mit be, mit akart mondani. Ha megválom a magam a kollégák helyébe képzelni, akik nem tudnak olyan jól franciául, mint én, vagy esetleg megpróbálom magam a tolmácsok helyébe képzelni, akiknek jó esetben jellemzően nem az anyanyelve francia, és ráadásul ezt le kellett volna szinkron tolmácsolni kéthető módon többiek számára, hát nyilván ez nem működik én. Megpróbálok persze főként olyan dossziékhoz hozzászólni, amiket ismerek, amelyekhez értek, ebben az esetben igazából nem ez az eset. Mégis az Európai Bizottság részéről, amit hallottunk, anélkül, hogy a részletekbe mennénk, az elmúlt említett okok miatt ezt nem tudom megtenni, vannak olyan területek, ahol az Európai Bizottság szerint hogyha sérültek az európai, a francia jogba átültetett európai irányelvek, akkor itt megvannak a megfelelő eljárások, eh, amelyeket követni kell. Tuzó asszony volt az első eh, hozzászóló, az közigazgatási bírósághoz lehet fordulni, hogyha még nem született döntés, akkor bizony nagyon bonyolult, hogyan tudnánk addig mi bármiféle véleményt nyilvánítani, amíg a nemzeti jogorvoslati lehetőségeket nem merítették ki, hiszen normálisan ez a szabály, ami a mi munkánkra vonatkozik, a mi, szabály, a mi feladatunk eh, nem más, mint persze kifejezhetjük a véleményünket valamivel kapcsolatban, de igazából nekünk eh, az a dolgunk, hogy azok, akik, azok az állampolgárok, akik úgy érezzük, hogy falba ütköztek, akik kimerítették a jogorvoslati lehetőségeket, azoknak még maradjon egy utolsó e, esély. De hát, hogyha e, a, a, a közigazgatási bírságítéletért meg kell várni. Általában egyébként a francia igazságszolgáltatásban szoktunk bízni. E, Mégszer mondom, fontos, hogy a szabályokat itt tiszteletben tartsák, hogyha úgy érzik, hogy mégis megszekték a szabályokat, akkor amint a jogorvoslati lehetőséget kimerítették, még mindig újra hozzánk fordulhatnak, és újra találkozhatunk ez ügyben. Köszönöm, Tuzó asszony szeretne szót kérni. Egy, maximum kettő percben. Une minute pour euh, dire à monsieur... Perc. Egy percben mondom az előttem szóló képviselő úrnak, hogy most, most nyújtottuk be a keresetet a francia állam ellen a PSO-val kapcsolatban, tehát a stratégiai operatív tervvel kapcsolatban nyújtottuk be a keresetet, és ahogy Rivasi asszony is mondta, tényleg nagyon erős nyomás van rajtunk, ezek, ezeket az építkezéseket országos érdekűnek minősítették, E, ami azt jelenti, hogy e, például a nagybani kereskedelem e, áttétele az gyakorlatilag ahhoz kell, hogy egy új expo területet, a polgármester Fétis projektjét meg tudják valósítani. Számunkra ez már egy elavult jövőkép, vízió, mint területrendezési vízió, ez egy olyan terület, amelyről közismert, hogy árvízveszélynek van kitéve, túlnépesedett, túlvárosiasodott, be kell tartani az európai jogszabályokat, ezt a ezt a, ezt a francia államnak is be kell tartani, és mi pedig számítunk az önök közvetítő szerepére. Köszönöm. Most pedig, miután mindenkit meghallgattunk, és a bizottság tagjai is megnyilvánulhattak. E, nyilván úgy döntünk, hogy ezt a, ezeket a petíciókat nyitva hagyjuk és megvárjuk a bizottság vizsgálatának végeredményét. E, Márten asszony e, részéről is hallottuk, hogy ő mit szeretne, mit tegyünk. Nyilván megvárjuk a bizottság válaszát. És amikor a részleteknek birtokába vagyunk, akkor tudunk hozni megfelelő lépést. Most megyünk tovább, utolsó napirendi pontunk, egy újabb petíció. Spanyol polgár nyújtotta be, kereskedelem korlátozás Berges városában, Spanyolországban, és most megadom a szót Redondo asszonynak. Just de gond, parce que je ne veux pas donner l'impression de manquer de courtoisie vis-à-vis de... Szerettem volna, a, a, nem szeretnék a, a, a, a, a, a spanyoloktól elvenni az időt, és csak a francia ügyekkel foglalkozni. De sajnálattal nekem is szávoznom kell, mert Szeretném ezért az elnézésemet kérni, a, a elnézésüket kérni a spanyol panaszosoknak, nekem elviszek a menő a körzetembe. Hola, buenas tardes y gracias de antemano. Yo voy a hablar en nombre de la peticionaria Josefa Redondo Solís. Jó estét mindenkinek! Josefa Redondo nevében szólok hozzá. Beges Beges Barcelona közelében található. 2009. júliusában a városi tanács hozott egy rendeletet, miszerint Beges város központjában korlátozzák a vállalkozások számát. Ez azt jelenti, hogy egy éven belül be kellett zárnia az üzletek 19%-ának. Mindenkinek alkalmazkodni kellett ehhez a rendelethez. Ez igazából a rendelet nem az egész várost érintette, hanem csak is a belvárost, ahol korlátozták a kiadott licenszek számát üzletek nyitásáról. Valóban arról volt szó, hogy megakadályozzák azt, hogy még több üzlet nyílhasson ezen a területen. Ez azonban korlátozza az üzleti tevékenységet, versenyképességet, és ez természetesen a munkahelyek számának visszaeséséhez vezetett, Van egy szolgáltatási irányelv, ez a szolgáltatási irányelv, ez nem engedi meg az ilyenfajta korlátozást, és ezért a szolgáltatások szabadsága sérül itt, és sérül az irányelv. A mit a spanyol törvényekbe a 17 per 2009-es törvény jogszabály ültetett át. A városi tanács által elfogadott rendelet megsérti ezt a jogszabályt, nem lenne lehetséges az üzleti élet ilyenfajta korlátozása. A tanács által elfogadott rendelet például korlátozza a város központban működő bankok számát, és megszabja, hogy az éttermek által elfoglalt négyzetméterek helyét is korlátozza. Az történt, hogy 2011. októberében a konzervatív párti tagjai a városi tanácsnak leszögezték, hogy ez a, taná, ez a városi tanácsi rendelet megsérti a vonatkozó spanyol jogszabályt, és megsérti a szolgáltatások szabadságára vonatkozó európai irányelvet is. Ahogy mondtam, sem a szolgáltatási irányelv, sem a 17 per 2009-es jogszabály nem ad teret az ilyenfajta korlátozásnak. Begáz most igazából kihalt üzleti élet nélküli helyé vált. Az embereknek máshová kell utaznia ahhoz, hogy bevásárolhassanak, vagy hogy bankba mehessenek. Így aztán mi azt kérelmezzük a PETI szakbizottságtól, Európea solicite a la Comisión Europea, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, és szólítsák fel az Európai Parlamentet, mi szerint a városi tanács valóban megsértette az irányelvet, és hogy van-e joguk korlátozni a belgeszi, belvárosi, üzleti területeket ilyen módon. A 17 per 2009-es jogszabályban a spanyol joganyagban derogációk is megfogalmazódnak, kivételt élveznek bizonyos tevékenységek, Ezt a 11-es és a 15-es cikke mondja ki a jogszabálynak, ez egybeesik az európai szolgáltatási irányelvvel. amely leszögezi, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem lehet territoriális alapon korlátozni, pedig pontosan ez történik ez itt és ide értendők a banki szolgáltatások is, és az éttermi szolgáltatások is. Ezért a korlátozott szolgáltatások mind az EU-s irányelvet, mind az említett spanyol jogszabályt megsértik. Restricciones a las actividades de servicios en el territorio europeo. Ha az európai szolgáltatási irányelv ezt írja elő, hogy az ilyen szolgáltatások nem korlátozhatók annak érdekében, hogy a versenyképesség és a dinamikus piaci fejlődés biztosított legyen, akkor a Pegas központjában az üzleti életet korlátozó jogszabály jogsértő. ezen kívül. Ez korlátoz a munkahelyteremtési lehetőségeket, és köszönöm. Köszönöm. Fajs asszony, jól mondom a nevét, bizottság. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam a petíció benyújtóját, és először is szeretném azt kimondani, hogy a szolgáltatás nyújtás szabadsága az valóban biztosított, ugyanakkor a szolgáltatás nyújtás szabadságát lehet korlátozni közérdekből. Ebben az esetben a közérdek a területrendezés, illetve a városkép. Én eh, meghallottam, meghallgattam és elolvastam a panaszt, ugyanakkor el is olvastuk az önkormányzati rendeletet, és eh, áttanulmányozva azt úgy tűnik, hogy a cél, amit követni szeretnének, az az, hogy a kereskedelmi tevékenységet és a szolgáltatási tevékenységet ki eh, egyensúlyozzák. Ez számunkra egy városgazdák, egy városképi vagy területrendezési jellegű kivétel, ezért is kérjük a petíció benyújtójától, hogy adjon több eh, információt nekünk, mert nem tudjuk, hogy hogyan eh, vezethet egy ilyen rendelet a szolgáltatások és a kereskedelem korlátozásához a rendelet alapján nem annyira korlátozni akarják őket, hanem inkább e, más egyensúlyi helyzetet teremteni a szolgáltatások és a kereskedelem között. Ami a belgi önkormányzati rendeletet illeti, azt elolvasva, nem találtuk meg azt a részt, amiről a panaszkodik a petíció benyújtója, vagyis a kereskedelmi egységek közti távolságot, vagy a korlátozásokat a lakosság alapján, vagy vagy olyan korlátozást, hogy nem lehet két bank egy utcában. Tehát több információra lenne szükségünk, hogy elemezni tudjuk a helyzetet ebben a városban, és hozzá tudjuk vetni a szolgáltatási irányelvben előírtakhoz. A rendelet preambulamában az önkormányzat emlékeztet arra, hogy a regionál, regionális katalán bíróság előtt meg lehet támog, támadni e, ezt a rendeletet. Nem tudom, hogy ezt megtette-e a petíció benyújtója. Ahogy az előző esetben e, a képviselő úr már mondta, az első bíró, aki dönt, az a nemzeti bíró, az valójában ebben a szempont, ebből a szempontból európai bíró is, illetve az első, EU-s, első szintű EU-s bíró, aki nyilván figyelembe veszi a szabályokat. Köszönöm, most pedig megadom a szót Mátó képviselőnek. Köszönöm szépen, Először a kérelmezőt szeretném itt üdvözölni. Figyelmesen hallgattam a problémát magát és a bizottság válaszát. Minden arra utal, hogy a szolgáltatási irányelvet hát azért nem teljes módon hajtották végre, és hajtatják végre, és korlátozzák ennek az alkalmazását. Például ezzel a távolság kijelölési rendelkezéssel. A cél az lenne, hogy az üzleti élet, a szolgáltatások megfelelő teret kapjanak. De kicsit azért kételkedem, amit a bizottság mondott ezt a petíciót illetően. A bizottság azt mondta, hogy több információra van szükségük. Hát a petíciót hagyjuk nyitva, és aztán attól függően, hogy milyen információkat kapunk, próbáljunk meg megoldást találni, mert tényleg egy olyan e, helyzet alakul ki, amely a e, eh, begeszi lakosság javát nem szolgálja. Elnök, egyetértek, további információkra van szükségünk tartsuk nyitva ezt a petíciót. Kell információ bizottságtól, értékelnünk kell, kell meg plusz információ. Tartsuk nyitva a petíciót. Mielőtt azonban lezárom a találkozót, megkérném a kérelmezőt. Szeretne hozzászólni? őjük? Két percben, jó? Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök úr. a bizottságnak a képviselője. Azt említette, hogy vannak rendelkezések az üzleti terek kialakítására. Pontosan ezt szeretnék a begeszélyek is, hogy kiléphessenek az üzletből, elmehet, jussenek az orvoshoz. Jelenleg az a helyzet, hogy nem tehetik meg, 8 kilométernyire kell elutazni, mert például egyetlen gyógyszertár létezik Pegeszben, és a rendelet azt eredményezte, hogy jelenleg nem is nyithat másik gyógyszertár. Aztán miért nem nyithat ki több üzlet? Ez az egész egy ilyen körforkásos folyamat. Gyakorlatilag olyan a helyzet, mint amikor a macska a farkát üldözi. az állampolgárok, a lakosok elmegyek, elmennek Pekeszből, mert nincs elég üzlet, ahol vásárolhatnak. Mivel elmennek, ezért nincs kereslet, ezért nem nyit ki több, több üzlet, tehát ez egy ördögi kör. Például a bárokra az a rendelkezés folya vonatkozik, hogy legalább 12 méternyi távolságra kell, hogy legyenek egymástól. A pároknak elő van írva, hogy füstelvezetéssel rendelkezzenek, Tehát hogyha 12 méter kell, hogy legyen a távolság két pár között, akkor ez egy lehetetlen feladat elé állítja a tulajdonosokat. Aztán lehet, hogy félreértettek, én nem azt mondtam, hogy két bank lehet az egész városban, hanem e, egy utcában, hanem az egész városban. Akkor a sorok alakultak ki a bankoknál, hogy néha két, két és fél óra hosszat kell várakozni az embereknek ahhoz, hogy kivessenek az automatából száz eurót. Propio secretario municipal, en el informe que hizo a petición de un partido político. Aztán Azt mondták a tanács képviselői a városban, hogy a 17 per 2009-es jogszabály nak vannak kivételei, és ezért hozhatták meg ezt a rendeletet. Aztán még egyszer szeretnék valamit mondani. Egy kommunális rendelet ennek mindig az kell, hogy legyen a célja, hogy pénzügyi szempontból, munkahelyteremtés szempontjából, gazdasági szempontból elősegítse a közösség életét, nem hátráltathatja azt. Jelenleg azonban bizonytalanságot okoz, gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését okozza. Elnök, jó, akkor megismétlem, a petíciót nyitva hagyjuk, amíg további információt nem kapunk. Ezzel pedig le is zárjuk már a mai ülésünket. Köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak és a tolmácsoknak, és minden résztvevőnek, és nagyon szép estét kívánok mindenkinek!